Dear colleagues and uh, friends. Kedves kollégák, kedves barátaim. Kezdjük a közös Deve Agri meghallgatást. A bizottság, uh, a Fejlesztési Bizottság uh, elnöke nevében szeretném mindannyiukat üdvözölni itt a közös meghallgatáson. A mezőgazdasági és vitékfejlesztési uh, szakbizottsági kollégákkal együtt. Nyilván önök is tudják, a közös mezőgazdasági politika jelentős reformot kell, hogy megéljen 2020 után, és ebből a szempontból a munka már beindult. A bizottság konzultációs folyamata a közös mezőgazdasági politikáról oda vezetett, hogy a legfrissebb reformok a fejlesztési szakpolitikai koherencia szempontjából csak bizonyos mértékig érvényesültek. Csak bizonyos mértékig. A javasolt reformoknak figyelembe kell venniük az Európai Uniós és globális változásokat, beleértve a mezőgazdasági árak terén következett változásokat, a kereskedelmi dinamikát, illetve az Európai Unió új nemzetközi elkötelezettségeit, és természetesen az éghajlat változási elkötelezettségeket, illetve a fenntartható fejlesztési célokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy közös meghallgatást szervezünk a mai napon, a fejlődő országok témájában, nevezetesen, hogy a mezőgazdasági politika milyen hatással van rájuk. Reméljük a tanulmány gyümölcsöző eszmecserét eredményez majd, és konkrét politikai ajánlásokat is tartalmaz az a kapcsolatban, hogy az Európai Uniós elkötelezettségeket hogyan lehet végrehajtani a fejlesztési politikai koherencia terén, illetve a fenntartható fejlesztési célok érdekében, annak érdekében, hogy a Párizs megerő, megállapodás az éghajlatpolitika szempontjából megfelelően illeszkedjen a közös mezőgazdasági reform keretébe. Mielőtt rátérnénk a meghallgatás lényegére, szeretném üdvözölni Gabriela Zvolnát, Jól ejtettem a nevét? Igen. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság alelnökét, aki most társelnökként kaphat szót. Köszönöm, Kologó úr. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság nevében, amelynek elnökét képviselem most. Szeretném üdvözölni azokat a hozzászólókat, akik a közös meghallgatásra eljöttek, beleértve az Európai Bizottság képviselőjét. A közös meghallgatás remélhetőleg lehetővé teszi majd, hogy nagyon fontos kérdésekbe tekinthessünk be, amelyre a közös mezőgazdasági politika hatással van a fejlődő országokban. Milyen ez a hatás, illetve idővel hogyan változott mindez? Nagyon érdekelne, hogy milyen ajánlásokat tudnak megfogalmazni a jövő közös mezőgazdasági politikáját illetően 2020 utára, nevezetesen hogy kellene megtervezni annak érdekében, hogy pozitív hatást gyakoroljon a fejlődő országokra. Pillanatnyilag, amit ma hallunk, nagyon fontos befolyással lesz a közös mezőgazdasági politika reformjára, hiszen ez a folyamat már régóta beindult az Európai Bizottságnál, illetve született egy saját kezdeményezésű jelentés is az élelmiszer és a gazdálkodás jövője címmel. Több panelben ö, szerveztük meg a mai meghallgatást, az első panelben esettanulmányokról hallunk, például a tejtermelésről Nyugat-Afrikában, illetve hogy enne, erre milyen hatással van a közös mezőgazdasági politika, a földhasználatról és a húsfogyasztásról. A második panel, aki a az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés 208-as cikke kontextusában a közös mezőgazdasági politika fejlődéséről szól, illetve lesz egy konklúzió is a politikai koherenciájáról. Stelius Koluglu és én fogunk elnökölni, és kérjük, hogy minden hozzászóló maximum 10 percben szóljon csak hozzá, ezt követik majd a kérdések. Szeretném hangsúlyozni, hogy programunk rendkívül ambiciózus a közös meghallgatás során a mai napon, Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be a rendelkezésére álló hozzászólás időt. A madridi mezőgazdasági gazdasági területen ö, tevékenykedő professzor a Madridi Egyetemről, Maria Blanco röviden tájékoztat minket arról a tanulmányról, amely a fejlődő országokban a kap hatásáról szól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, nagy örömmel tájékoztatom Önöket ennek a tanulmánynak az eredményéről. Először is szeretnék egy-két szót szólni a kap külső dimenziójáról, majd rátérek a tanulmány fő témájára nevezetesen, hogy milyen hatása van a jelenlegi közös mezőgazdasági politikának a fejlődő országokra, végül pedig ajánlásokat szeretnék megfogalmazni a jelenlegi vita tükrében a jövő kapjáról. Úgyhogy A kontextussal kezdjük. Az évek során azt tapasztaltuk, hogy a kap új kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen, ezért állandóan újra tervezték. Ez kapcsolódik a külső hatásokhoz is. Elnök, úgy tűnik, hogy a német tolmácsással van valami probléma. Van német tolmácsolás? kérdezi az elnök úr. Minden oké? Okay? Folytathatom? Tehát, azt mondtam, hogy ezeknek a kihívásoknak egyike másik a külső hatásokhoz kapcsolódott. Úgyhogy a jelenlegi kap támogatja az EU gazdákat, hogy ne torzuljon a piac. Ha a költségvetést vizsgáljuk, rámutathatunk egy-két olyan elemre, amely a kapot versenyképesebbé teszi, a fejlesztési célkitűzések szempontjából. Először is az export támogatások megszűntek, láthatják, ezt is a pirosra jelzett oszlopban, aztán az összekapcsolt kifizetések fokozatos kivezetése ez a második nagyon fontos dolog, ez aztán megfordult, mint tendencia a jelenlegi kapban. Végül pedig az utolsó pont, megerősödtek azok az eszközök, amelyekkel a környezetvédelmi aggályokkal lehetett szembenézni. Láthatjuk a számokat, amelyek idővel növekedést mutatnak. Tehát, ha nemzetközi perspektívából tekintjük a helyzetet, láthatjuk, hogy az EU rendkívül fontos szereplő a mezőgazdasági élelmiszeripari területen és az biztonság terén. A fejlődő országokkal való szoros kereskedelmi kapcsolat tekintetében az EU nagyon fontos exportőr az AKC országok vonatkozásában. Importőr. Láthatják, a számok önmagukért beszélnek, a kereskedelmi mérleg pedig pozitív tendenciát mutat, a jobb oldalon lehet látni ezt a grafikont, az import és az export alakulását. Láthatjuk, hogy az AKC országokból az import egyre növekvő tendenciát mutat. A jelenlegi kap kérdését illetően a legfőbb felvetés az, hogy a korábbi politikához képest milyen hatása van a kapnak 2014 és 2020 között a fejlődő országokra. Különös tekintettel az élelmiszerbiztonságra, a környezetvédelmi hatásokra, illetve a szociális és demográfiai helyzetre. Hogy a kérdése válaszolhassunk, megvizsgáltuk a korábbi tanulmányokat, elemeztük a kaphatását Bár nem túl sok tanulmányt találtunk, amely elsősorban a kap hatásával foglalkozik a fejlődő országokban. Nyilván azt fogják nekem majd mondani, hogy nagyon sok tanulmány létezik. Ez valóban így van, azonban a növekvő élelmiszer árak, az egyre nagyobb élelmiszerbiztonság témájában általában nem külön kategóriában találhatók a kap, illetve más tényezők hatásai ebből a szempontból. Nagyon nehéz a kap hatását elkülöníteni más hatásoktól, de a jó hír az, hogy most már születnek olyan tanulmányok, amelyek tényleg a kaphatását vizsgálják, és ebből a szempontból például az ex ante hatástanulmányok hatástanulmány, ami a kapról készült 2014-20-as időszakra, már foglalkozik ezzel a kérdéssel. Bár annyira nem szigorúan foglalkozik a kérdéssel, mint a belső hatásokkal, de már érinti ezt a témát, úgyhogy már ez is jó jel. Tehát, ha megpróbáljuk összegezni a legfőbb eredményeket, akkor nézzük először is az élelmiszerbiztonsági hatást. Az előző kaphoz képest a jelenlegi nem sokat változtat a helyzeten. Úgyhogy a nemzetközi piacon a kereskedelemre nagyon kis hatással van. Ez azért is egyértelmű, mert az EU-s mezőgazdasági áraknak meg kell felelniük a világpiaci áraknak, illetve figyelembe kell venni a jelenlegi kap termelési helyzetét és árait. Maradnak azért még kérdőjelek. Az önkéntes támogatás terén. A tagállamok ugyanis bizonyos fajta gazdaságoknak, ágazatoknak biztosíthatják ezt a támogatást, amelyek fontosak és amelyek nehézségekkel küzdenek. Ez az önkéntes támogatás a jelenlegi termelési szint fenntartását ö, hivatott támogatni. Ezek 10%-át teszik ki a teljes közvetlen kifizetési költségvetésnek. Itt a 2014-es tagállami döntések eredményét láthatják, amelyeket 2016-ban módosítottak, de pillanatnyilag a számok gyakorlatilag változatlanok. A jobb oldalon először is. Németország kivételével a legtöbb tagállam úgy döntött, hogy alkalmazza ezt az önkéntes ö, támogatást, főleg az állati termékek esetében. Van még egy másik ágazat, a fehérje növények, kategóriája, ez a jobb oldalon láthatók, több mint 40% a támogatásoknak a marhahús, a borjúhús területén jelenik meg, 11% pedig a fehérje növények esetében. Ez főleg a fejlődő országokba irányul. Mégpedig azért, és itt most egy példát szeretnék illusztrálni, a kap hatásának vizsgálatát ez a tanulmány képviseli, azon kevesek egyike, amely ezzel a témával foglalkozik. A tanulmány összehasonlítja a korábbi és a jelenlegi kap eredményeképpen kialakult helyzetet. Itt azt láthatjuk, a tanulmánynak köszönhetően. Az első oszlopban a korábbi kap, a referenciaérték található, a másodikban a 2014-20-as kap, a harmadikban pedig ugyanaz, az önkéntes támogatások nélkül. Az utolsó oszlopban ugyanaz a kap található, de a zöldítés nélkül. Mert azt láthatjuk, hogy pillanatilag az önkéntes támogatás nagyon sok termelésre ösztönöz. A zöldítés az önkéntes támogatás nélkül csak a termelést növelné egyes ágazatokban, de az önkéntes támogatás önmagában stimulálja a termelést. Ez, az igaz, ez igaz a fehérje növényekre is, mert nagyon sok tagállam döntött így, Mondjuk a fejlődő országok számára nem ez a legfontosabb, de ez igaz a legtöbb állati termékre is. Pillanatilag az történik, hogy az önkéntes támogatás nélkül Uh, what, what happen is that production of this animal product Ezen állati termékek előállítása csökkenne, de az árak nőnének. az EU-n belül is a gazdaságok bevételéhez képest. Úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeknek az önkéntes támogatásoknak a hatását. Ez a legfőbb aggály, hogyha a nemzetközi árakra gyakorolt hatást vizsgáljuk. Ha viszont a környezetvédelmi hatásokat nézzük, azt tapasztaljuk, hogy további lépések is történtek a zöldítés bevezetésével, egyre több a második pillérben a környezetvédelmet célzó intézkedés. Egyes esetekben ez növeli a versenyt, a mezőgazdasági fejlődést ösztönzi az EU országokban, nem EU országokban, de ami a fenntartható fejlődést illeti, ellentétes hatása is lehet. Azonban itt a legfőbb kritika az állattenyésztést illeti az Európai Unión belül, mert Egyrészt, ha nő az állatállomány az EU-ban, ez azt jelenti, hogy több takarmányra van szükség, és nő a takarmány import. Mert nagyobb a kereslet a takarmányra, ez pedig egyes fejlődő országokban a takarmány előállítást ösztönzi, másrészt viszont ennek negatív hatása is lehet a környezetre, további nyomást gyakorolhat a vízforrásokra, stb. stb. Tehát, ha a külső hatásokat vizsgáljuk, illetve a kaptámogatás logikus, logikai kapcsolódását a környezetvédelmi célokhoz, nem csak a külső hatásokat kell vizsgálnunk, hanem az EU-s hatások, az EU-n belül érvényesülő hatásokat is. Mert ha egyes ágazatokat támogatunk, akkor ez azt is jelenti, hogy lesznek negatív hatásai sok, amelyek környezetre irányulnak, és akkor másfajta környezetvédelmi intézkedésekre van szükség, amelyek nem képeznek szinergiát, vagy ellentétesek azokkal, amelyek támogatják a termelést. Úgyhogy ennyit a környezetvédelmi hatásokról, illetve az azokkal kapcsolatos aggályokról. Ami a szociális és demográfiai hatásokat illeti, itt tényleg nagyon kevés tanulmány született ebben a témában. Konkrét tanulmány nincs is, amely kizárólag a kaphatásait vizsgálja. Azonban van egy-két olyan, amelynek eredménye az volt, hogy a nem torzulást okozó mezőgazdasági támogatás segítheti a globális értéklánc fejlesztését. Aztán a nagyobb kereskedelmi export az EU-ba bizonyos esetekben ellentétes hatással lehet a vidéki megélhetésre, illetve a környezetre. Az Európai Unió a GSP plusz területén ö, tett nagy lépéseket előre. Ez tényleg hatékony eszköze a fenntartható fejlődés elősegítésének, illetve segíti segít elkerülni az ellentétes hatásokat. A lakosságra. Ez teljesen újdonság, a későbbiekben kell megvizsgálni jobban. Ennyit a szociális és demográfiai hatásokról, ami a jövőbeli kap reformokat illeti. Először is. Előrelépés történt a fejlődés irányába, de vannak még kihívások, amelyeket le kell küzdeni. A legfontosabbak ezek közül például, hogy a jövőbeli kap reformokat az EU elkötelezettségeihez kell közelíteni a fenntartható fejlődés terén, a fenntartható fejlődési célokra gondolunk itt, illetve a Párizsi megállapodásra az éghajlat terén. Ez azt is jelenti, hogy ágazatokon átívelő politikai megközelítése van szükség. Nem lehet csak egyetlen egy szakpolitikára koncentrálni, anélkül, hogy figyelembe vennénk azt, hogy egyes intézkedések más ágazatokra milyen hatással vannak, ugyanis az ágazatok közötti kapcsolat eléggé összetett, és ezt figyelembe kell venni. Aztán hogyha tényleg előre kívánunk lépni ezen a téren, akkor meg mérnünk kell tudni a szakpolitikák ágazatokon átnyúló hatását. Rendszeresebben kell megközelítenünk ezt a kérdést, hogy monitorozzuk, értékeljük a mezőgazdasági politikákat, hogy tényleg figyelembe vehessük az ágazatokon átnyúló kapcsolatokat, annak érdekében, hogy tényleg olyan szakpolitikai eszközöket támogassunk, amelyek szinergiákat hoznak létre. Fontos ez mind a külső, mind a belső szinteken. Ezen kívül konkrét mutatókra is szükség van, amelyek segítségével monitorozhatjuk, értékelhetjük a fenntartható fejlesztési célok hatását a fejlődő országokban. Végül pedig kiemelnék egy-két területet, amelyek külön figyelmet érdemelnek. Egy korábbi munkát, több tanulmányt vizsgáltam meg ebben a témában. Olyan területekre gondolok itt, amelyek külön figyelmet érdemelnek. Szerintem a legfőbb gondolatok a következők. Az első az a piac torzító hatások, amikor újra bevezetik a 2014-20-as időszakra a kapban az összekapcsolt támogatásokat. Az ideális megoldás az lenne, ha ezt az önkéntes összekapcsolt támogatást csak a leg gyengébb területeken, a leginkább rászoruló területeken alkalmaznák, meg vannak olyan természeti környezetek, ahol külön védelemre van szükség, ahol egyes termékek, növények külön kiemelt szerepet kell, hogy játszanak, például a fehérje növények Európában. De jól meg kell gondolni, hogy erre az eszközre tényleg szükség van-e. A másik terület, a második terület, egyes kap eszközök szembenállása környezetvédelmi, illetve éghajlati célkitűzésekkel. Figyelembe kell tehát venni azokat a környezetvédelmi hatásokat, amelyeket egyes intézkedések előidézhetnek, hogyha egyes ágazatokat támogatunk. Például gondolok az állattenyésztésre. A harmadik terület az élelmiszerbiztonság és a fenntartható fejlesztési célok támogatása. El kell kerülni ugyanis az ellentétes hatásokat, figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, ez eléggé összetett dolog, de külön oda kell figyelni rá. Azt hiszem, a tanulmány legfőbb konklúziói ezek, Ha bármi kérdésük lenne, örömmel megpróbálok válaszolni rá. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you, Ms. Blanco. Uh, uh, uh, my... Nagyon szépen köszönöm. Rendben. Akkor ez lesz a menetrend. Adama Diallo azóból érkezett hozzánk, és a kis tejtermelők nést, és szó lesz a nyugat-afrikai uh. Bonjour, euh, merci euh, de me recevoir. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy meghívtak, hogy beszámoljak a helyzetről nálunk odahaza. Ibrahim Adam Dialónak hívnak, és én is mezőgazdasági termelő vagyok, tejtermelő, 93 óta 189 kilométerre Ugadugutól, Burkina Faso északi részén. A eh, tejtermelők eh, Nemzeti Uniójának elnöke vagyok, alelnöke vagyok eh, a tej szafászóban, A népesség 80%-a foglalkozik állattartással, ez kifejezetten fontos ágazat. 9 millió szarvasmarha van, az export értékének 26%-át teszi ki. Ez egy az állatállomány számából ennek biztonság az állatállomány számából vezethető le. Asszonyok kezelik, ez olyan, mintha ez lenne a bankkártyájuk. Egy tíz fős családot öt tej, tej tehén. Hány éve, 90-es évek óta megpróbáltuk a mini tejüzemeket létrehozni. Ezek olyan kis és ezen kívül az erősen tejtermelő régiókba koncentrálódik, de a gazdaságot is, és a helyi fogyasztást is fellendítették, és ebben a nők fiataloknak. És ez lehetővé tette a nőknek és a családoknak, hogy a a családjuk adékot tesz ki évente körülbelül, ez nagy kívás számunkra, és ez megmagyarázza azt is, az olcsóbb termékeket favorizálják, nem, inkább, nem pedig a helyi minőségi értékláncok felépítését. Bevételek nem jutnak el a gazdákhoz, hiszen nem eh, védik meg elég. Várjuk eh, azt, hogy aláírjuk a nulla eh, százalékos vám megegyezést. Azonban, tehát az állatállomány száma elég magas, azonban az állatok termelékenysége elég alacsony, és ezért tejkvóta megszüntetése ami a termelés növeléséhez vezetett európai eh, szinten több mint 2%-ok tározására kerül sor, illetve a vaj árának emelkedése egy fontos problémát jelent. Tehát ezt a tejet először sovány tejé alakítják, majd eh, pálmaolajjal újra bezsírosítják. Bezsír, kerül sor. Számunkra tehát Egyértelmű, hogy ez az európai cégeknek pozitív, de a helyi, vagy egy érdekes illusztráció, ezt önök is meg tudják nézni. Egy kicsit tovább megyünk, akkor látjuk ezzel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy Burkinában minden évben körülbelül 40 millió liternyi tej importjára kerül sor, eléggé ki. Hogy tejpor, tehát az újra zsírosított tej pedig 230-290 frank között kerül literenként, és a, um, a szabályokat és az egyezményeket. tejport illeti, eh, pálmaolajjal zsírozzák ezt, eh, ez európai szinten eh, az én ismeretem szerint tiltott, de afrikai szinten inkább elszegényedik, elszegényednek az országok, egy ez a vidékről való elvándorláshoz vezet, migrációhoz vezet stratégiája a saját védjegyünket akarjuk, márkánkat akarjuk kialakítani, hogy a helyi tejet, a helyi tejhálózat kialakítása a régióban. Európai szintű szervekkel is együttműködünk. Mit követelünk? Azt követeljük erősítését, illetve a helyi tejláncok szereplőinek erő, támogatását követeljük. A helyi termelés és a helyi eh, tej eh, termelésével és feldolgozásával kapcsolatban, eh, és annak érdekében, hogy el ugródeszka számunkra. A helyi tej a of, uh, Food. Ő az IPES Food társelnöke, az IPES Food a felhasználásra és a termőterület felhasználására milyen hatással van? Tíz perce van önnek is. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Én egy kicsit átfogó képet szeretnék vázolni Diello, úr egyébként egy nagyon érdekes eset tanulmányt ismertetett velünk. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetem önöket arra, hogy a kapot nagyon nehéz értékelni a jelenlegi kontextusban, ugyan, ugyanis a fejlő, fejlődő országokra gyakorolt felismerni ebben a szövevényben. Mégis emlékeztetnék arra, hogy amikor 1961-ben elindult a kap, Sziki Mansholt vezetésével a világ nagyon máshogy nézett ki, mint ahogyan ma. Ez a grafikon azt mutatja, hogy a demográfiai növekedés hogyan alakult 1900 és 2020 között, és anticipálhatjuk azt is, hogy a jövőben hogyan alakul. Amikor a kap létrejött, nagyon gyorsan növekedett a világ népességének száma. A fő cél éppen ezért az volt, hogy a termék, termelést növeljük, annak érdekében, hogy az egyre nagyobb szükségletet ki tudjuk elégíteni. Az 50-es, 60-as években emelkedés is szerepel, szerepet vállal a globális ellátási láncban. A 850 millió éhező városi szegény, de egy kis részüket kiteszik ki azok a kis termelők, akik a saját családjuk ellátása céljával termelnek, és a helyi piacokra. Próbálnak növekedni, de nagyon nehéz például az EU-s piacokra bejutni a szabályozási akadályok miatt, és nem tudnak olyan mértékű termelést sem elérni, hogy versenyképesek legyenek a globális piacokon, és érdekessé váljanak, vonzóvá váljanak a nagy felvásárlók számára. A világi termelést leginkább az export motivált, az export hajtotta előre. És az évek során egyre inkább olyan terményeket termeltek, amelyeket az exportpiacra termeltek. A szójabab esetén 5 százaléka százaléket exportra termelik, a cukor, a rizs, a kukorica, a pálmaolaj és más egyéb termények esetében hasonlóan alakulnak a számok, ezeket láthatják ezen a dián. Ezek a számok láncokat dominálják, hozzáférnek a globális ellátási láncokhoz, és élhetnek az export lehetőségekkel. Jelentős vitadó élelmiszer ellátás biztonsága hogyan függ össze. A vita mindkét oldalán nagyon komoly érveket láthatunk. A kereskedelem elősegíti azt, hogy mindegyik régió, mindegyik ország specializálódjon a számára legelőnyösebb termények termelésére, sítés szerintem, mert elsősorban a vásárlóerőt követi az élelmiszer, éppen ezért láthatjuk azt, hogy vannak olyan országok, amelyek, ahol éheznek az emberek, és mégis exportálnak mezőgazdasági terményeket. Azt is hallhatjuk sokszor, hogy a kereskedelmek importálnia kell éle, az élelmet. Ezzel szemben persze mondhatjuk azt is, hogy a, meg kell állítani a termelés központosítását, mert ezzel csak tovább ártunk az érintett régióknak. Üzdelem? az export dominálta mezőgazdaság és, mezőg- és a mezőgazdaság, azon mezőgazdasági termelés között, amely elsősorban a helyi lakosság ellátására irányul, azt eredményezi, hogy koncentrálódik a mezőgazdasági termelés miközben a közszolgáltatások összeomlanak, és a kormányok a 90-es években és a 2000-es évek elején úgy reagáltak a helyzetre, hogy több élelmet importáltak, mert így lehetett a városi népességet megbékíteni, hiszen az ő támogatásuktól függnek elsősorban a kormányok. Ez azt jelentette, hogy a fejlődő országok egyre függőbbé váltak az importtól, és kistermelők, emiszer és a mezőgazdaság jövőjéről szóló jelentésében láthatjuk, hogy főként szubszaharai Afrikában és Ázsia néhány részén mekkora függőség az élelmiszer importoktól, az élelmiszer ellátás biztonsága illetve biztosítása érdekében. Afrikában élhetését mégis egyre nő az import, mert a népesség növekedése nagyobb, mint a mezőgazdasági termelékenységének növe, termelékenység növekedése. Az importoktól való függés az ársokoknak való kitettséget is jelent, és ezeknek az országoknak egyre nagyobb gondot jelent, hatásai is vannak. Az export dominált a mezőgazdaság mechanizált, iparosított gazdasági, mezőgazdasági termelést jelent, amely a talaj erózióhoz vezet, a talaj szennyeződéséhez, de emellett a termőterület elveszíti termékenységét, ezt a helyzetet pedig csak úgy lehet orvosolni, hogy különbözőféle vegyszereket kell alkalmazni, műtrágyákat, és egyre több növényvédőszerre is szükség van. Ez a fajta mezőgazdaság tehát, igen, hogyha ezt az 1995-ös térképet összehasonlítjuk a 2014-es térképpel, azt látjuk, hogy hogyan alakul a kóros túlsúly a világ különböző országaiban. 200 ország népességét vizsgálták, 19 ában is, Dél-Kelet-Ázsiában is, egyre több a kórosan túlsúlyos ember. Körülbelül 800 millió ember kórosan túlsúlyos ma a világban, ami jelentős költségeket is generál. Miért mondom ezt? Mert azok a mezőgazdasági termények, amelyeket, hossz, amelyeket ö, nagy távolságokra több feldolgozott élelmiszert fogyasztanak az emberek. Paradox módon tehát az élelmiszeripari rendszerek indus, ö, iparosodása szerű gyakorlatoktól el kell állnunk, mert ezek negatívan befolyásolják a kis gazdák megélhetését a fejlődő országokban, amelyek a kereskedelmi képesebbek, mint ezek a fejlődő országokban élő gazdák, jóval többet termelnek, és export támogatással vagy anélkül sokkal versenykép negatívan befolyásolja a szenegáli paradicsomtermelést például, szükség van egy számára egyformán jó, utána kell nézni annak, hogy ki látja előnyét a kereskedelem növekedésének, ki az, aki rajta veszt, és kik a szerveződésre Minél inkább tőlünk függ, függnek ezek a helyi termelők, annál kevésbé áll majd érdekükben az, hogy ezeket a helyi rendszerre van szükség, meg kell jutalmazni azokat, akik a leg felelősségteljesebben termelnek, akik lehetővé teszi a sokoldalúbb táplálkozást, az egészségesebb táplálkozást is segíthet megállítani a fejlődő országok városaiban. Egyre érkezett el a kérdések és válaszok ideje. Lehet kérdezni a szekció előadóitól, illetve Blanco asszonytól is. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Igaza van, a tanulmányban, illetve az általam bemutatott számokban az export-import értékét tüntettem fel, és nem szerepel semmi a tanulmányban arról, hogy ki profitál ebből a folyamatból. A tanulmányban több részlet is szerepel, részletesebb információkat is találhat. Kitértünk a tanulmányban olyan egyéb felmérésekre is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a fejlődő országokra milyen negatív hatással bír ez a kereskedelmi gyakorlat. Egyébként a, az előadásomban is nagyon röviden kitértem erre. Bizonyos esetekben ezek az országok bizonyos termékek exportjára specializálódnak, ami a megél, az emberek megélhetésére és a helyi vidéki lakosságra is negatív hatással lehet. Ebben igaza van. És erre is kitértünk röviden a tanulmányban. A fő kérdés itt nyilván az, hogy ez a helyzet arra vezethető e vissza, hogy van egy közös agrárpolitika Európában, avagy azért alakultak így a dolgok, mert az adott országban a helyi intézményi keret nem megfelelő. Kérdés, hogy az Európai Uniót mekkora felelősség terheli, de persze ez már egy másik kérdés. Én is köszönöm a három jelentéstevőnek a beszámolóját. Az Európai Parlamentben sokat tanulunk ebből. Az AGRI és a DEVE együttesülése is azt mutatja, hogy koherensebb gondolkodás indult meg, A üzemekben mennyi, milyen nagy segítséget jelenthet a szubszaharai társadalomnak. Burkina Fázóban jártam, kezd elterjedni, hogy kis projektekre, nőket támogató projektekre kell koncentrálnunk. Mégis felmerül ez a kérdében segítség, hogy a tejport előállítsák. Egy hatalmas piacot jelent. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Nagyon köszönöm a szót. Köszönet a három előadónak is. Azzal kezdeném, hogy úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha ilyen vitákat folytatunk. Különösen akkor, amikor mindannyian tudjuk, azok is, akik itt vannak, azok, akik nincsenek ma itt a parlamentben, hogy folyik a vita arról, hogy reformáljuk a kapot. Úgyhogy a mezőgazdasági szakbizottságon belül amely a világ népességének növekedésével együtt jár. A bizottság erről. Én úgy érzem, hogy ez teljes mértékben ellentmond annak, amit ma hallottunk, ami elhangzott itt, egyetlen lehetséges változás tekintettel a jelenlegi kapra, az lenne-e, hogyha Maria arról beszélt, hogy a kap hatásáteken a megoldás, vagy volna valami más. Szeretném tudni, hogy mi a vélemény erről, mert semmiféle utalást más alternatív megoldásokra. Nem tudom, az első kérdésre szeretne válaszolni, vagy Blanco asszony a másodikra? az egész panelhez szólt egy kérdés, nem tudom, válaszolni rá? Biztos vagyok benne, hogy a kollégáimnak sokan mondani valójuk. Én az utolsó kérdésre reagálnék. Úgy gondolom, ma a prioritásnak nem annak kell lennie az EU számára, hogy élelmezze az egész világot, hanem hogy minden régió és hogyha nem engedjük ezeket az országokat előrelépni, ha beáldorolni a vidéki területekről, és a helyi gazdaságok is jobban járnak. Úgyhogy szerintem a helyi rendszereket, a helyi közösségeket kell segíteni. Ezért több éves tervre van szükség, hogy nem mindig a rövid távú megoldások rabjai legyünk, a középosztályt tudjuk támogatni élelmiszer szempontjából. Köszönöm szépen, parancsoljon asszonyom. Köszönöm. A tanulmánynak egyik másik hatása milyen, ha növeljük a termelést, akkor fejleszteni. Azonban, ami a másfajta megoldásokat illeti, nem ez volt a célja a tanulmánynak, de azt gondolom az is nagyon fontos, nevezetesen ami az ajánlásokban megfogalmazódott, hogy ö, szisztematikusabb ö, megoldást kell találnunk, ami a szakpolitikákat illeti, és itt nem csak a mezőgazdasági szakpolitikára gondolok, ott van a van. Ez az ajánlásaimban is megfogalmazódik. Figyelembe kell vennünk az ágazatokon átnyúló hatásokat, mert nagyon sok a logikai hézag a tanulmányokban. Nem nézzük meg a különböző hatásokat, mondjuk például a környezet. Tudom, hogy talán nem erre a fajta megoldása várnak, de ha tényleg meg akarunk változtatni a hozzáállásunkat, akkor a mezőgazdasági, energetikai, fejlesztési politikát egységesen kell tekintenünk. Ez nagyon összetett dolog. Szólónak kiegészítették egymást, és egy dologra mutattak rá, nevezetesen, hogy amit meg szeretnék kérdezni először Blanco asszonyhoz, mert közgazdász a mezőgazdaságban, de évek óta nem ö, szabályozzuk a piacot. Nincs már tejkvóta. Mi történik? Túltermelés van, és ez egyáltalán nem jó a gazdák számára elszegényítjük őket. Mi történik Afrikában? És Diallo úr nagyon jól elmondta, és hallottuk a kiegészítő megjegyzéseket is. Tehát Afrikában exportáljuk a tejport, mert ugye találni kell piacot, oda exportáljuk, és elszegényítjük az afrikai gazdákat, akik egyébként kif- nagyon intelligensek voltak, nem voltak hajlandóak a tejpiacot megnyitni. Továbbra is zárva van. Ott van a prezident, a Camembert. Azt, hogy Afrika a Lactalis, Nestlé, Danon, Arla, és ugye a nagy nevek fekte a termelés, illetve az önellátás érdekében, de szabályozásra is szükség van, amely megfelelően visszahoz az árakat érintett. Maria. Két konkrét kérdésem van. Az első előadóhoz ön azt mondta, hogy megnézi, hogy hogy állunk most, milyen politika van. Engem az érdekelne, hogy ami a régi politikákat illeti, ezek még érvényesek-e? Például nincsenek már exportszubvenciók, de 2009 óta, amióta megszűnt az exportszubvenció a ö, ö, szárnyas vagy csirkehús támogatásra, meg négyszereződött az afrikai export, még akkor is, hogyha nem támogatjuk ezt a politikát, a dolog, amit Tarabella úr mondott, a mi piacunk és az amerikai piac is túl e, e, elég erős lett azért, mert eh, egy elszigetelési politikát folytják. Ez teljesen jogos és helyes, hogy először ők próbálnak lábrálni. Nem arról van szó, hogy nem akarunk segíteni nekik, hanem arról, hogy, eh, hogy lehetővé tegyük nekik, hogy Ja, vielen Dank auch für die, für die Vorträge. Köszönöm szépen a Tehát ez nem egy európai téma, a Burkina Faszói kormánynak kell eh, vámot eh, kivetnie, és nekik kell ezeket a mechanizmusokat alkalmazsági rendszerünk fenntarthatóságával kapcsolatban. Nagyon fontos ez az írországi, és már megváltoztattunk sok mindent ezzel, meg, a mezőgazdasági politikában. Köszönöm Müller asszok, és már megváltoztattunk sok mindent ezzel, meg, a mezőgazdasági politikában. Köszönöm Müller asszok. Nem látják be azt, hogy az összekapcsolt kifizetéseket le kellene állítani. Ön említette a fehérje kultúra támogatását és ezt e, számokat. A bizottság oldaláról megkerestem valóban e, 36%-kal adni, a helyi piacokat erősíteni. Ez számomra nyilván fontos aspektus, az infrastruktúra erősítése, a logisztika támogatása, feldolgozás, stb. Ez is nagyon <clears throat> támogatandó projekt. De Schutter úr azt mondta, hogy szeretne egy figyelmeztető rendszert. Ezt... Tessék? E, e, vannak olyan e, ágazatok egyes tagállamokban, amelyek kifejezetten függnek ettől a támogatástól. Romániában például a sertés vagy a szárnyas hús termesztés nem létezne, hogyha nem lenne ez az ágazat fenntartható. Értékelték az európai piacokra. Miért mondom mindezt? a Mercosur országok termelői nem ugyan olyan eh, termelési feltételrendszerben dolgoznak, mint az európai eh, termelők, és ez Európai Unióban három euró alatt nem lehet egy kiló húst előállítani. Eh, tehát fontos a helyi kapacitás kialakítása. Románia most 5 milliárd eurónyi élelmiszert importál, de csak 300 millió értékben e, exportál. Románia, és valóban a tagállamoknak cselekedniük kell, de gyakran nincsen elég kapacitásuk e, ahhoz, hogy leállítsák a tisztességtelen konkurenciát, e, ami veszélyezteti az egész ágazatot, Dessz úr. Köszönöm szépen, köszönöm az előadásokat. Három kérdésem lenne Diallo úrnak. Az első kérdésem Ön említette a sovány tejport, amit pálmaolajjal sírosítanak, és elmondta, hogy Európában ez tiltott. El tudja érni a kormánynál, hogy Burkina Faso-ban is tiltsák szabályzási akadályok merülnek fel, melyek ezek. Harmadik kérdésem pedig, segítene-e önnek az, hogyha a fejlesztési segélyen keresztül támogatást kapnának ezek a kis tejüzemek, hogy ott Csát van Vitke úr az a Nemzetközi Mezőgazdasági Kereskedelmi Egyesület részért, de sok szeretettel köszöntjük Harald von Vitke urat, Mikrofont kérünk, nem halljuk az előadót. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. A Lisszaboni szerződés 218-as cikkének célja a szegénység csökkentése, majd felszámolása. A szegénység, az éhénység és a mezőgazdaság szorosan összekapcsolódnak egymással, ugyanis az alultápláltak zöme vidéken él, a szegény országokban általában kisgazdákról van szó, vagy termőterület nélküli személyekről. Ezért a mezőgazdaság kulcsfontosságú szerepet játszik a szegénység és a éhénység felszámolásában, főként a fejlődő országokban. Több mint 30 éve tanítok már a mezőgazdaság és a szegénység összefüggéseiről és a gazdaság összefüggéseiről. Nem fogom most itt a 60 órányi tudásanyagomat előadni, de megpróbálom összegezni, hogy miről van szó. Lényegében a mezőgazdasági fejlődés területén és a szegénység felszámolásában, és az, a humán, erő, humán erőforrásba való beruházás és a, az emberi munkaerőbe való beruházás a fő szempont. Emellett azt is szeretném megemlíteni, hogy arra jutottunk a kutatásaink során, hogy a szegénység és az éhénység elsősorban azokban a régiókban fordul elő, ahol a gazdák legkevésbé férnek hozzá azokhoz az alapvető technológiákhoz, amelyeket mi a gazdag országokban már régóta hasznosítunk. Csak néhányat sorolnék fel. Az ásványi alapú ö, trágyák, a különböző növényvédő technológiák, és így tovább. Ezek után most a közös mezőgazdasági politika keretein belül az árak alakulásáról szeretnék beszélni. Egy megfigyeléssel kezdeném. A mezőgazdasági termékek árának a csökkenésének a tendenciája, amely sokáig tartott, az ezredforduló körül megváltozott. Azt láttuk azóta, hogy a mezőgazdasági termények ára, termékek ára növeked, növekedni kezdett. Ennek pedig az az oka, hogy a globális hogy globális léptékben növekedésnek indult a kereslet. Tehát a kereslet kínálat dinamikájának következtében nőni kezdtek az árak. Emellett az élelmiszeripari import területén egyfajta növekvő szakadékot tapasztalunk rengeteg szegény országban. Sok esetben a szükségletek messze meghaladják a hazai mezőgazdaság kapacitásait, így nem tudnak reagálni a gyors növekedésre a szükségletek területén, illetve a kereslet területén teljesen világos, hogy azok a piaci tendenciák, amelyeket az imént megemlítettem, aggályokat keltenek a fejlődő országokban az élelmiszerellátás biztonságát illetően, és persze összefügg velük az éhénység, a politikai instabilitás, a migráció és más jelenségeket is ide sorolhatnánk még. Globálisan tehát a világban egyre gyorsabban nő a kereslet az élelem iránt, Reagálhatunk erre úgy, hogy egyre több területet használunk a termelésre. Ez az opció azonban nem igazán járható út, mert a mezőgazdasági termelésre rendelkezésre álló területek száma korlátozott, a legtöbb területen már megművelik a művelhető területeket. Vannak ugyan olyan területek, ahol vannak ilyen tartalékok, Például a trópusi esőerdők területén, de ez ismét további problémákat vet fel. Másrésztről növelhetjük a termelékenységet. A FAO azzal számol, hogy a jövőbeni termelésbeli növekedés a termény, termény növekedésből származik, majd és csak egy kis aránya származik majd a mezőgazdasági termőterületek növeléséből. Azonban a borlókféle zöld forradalom óta, a 60-as, 70-es években egyre csak csökken a mezőgazdasági termelékenység, ennek több oka is van, én csak az Európai Unió szempontjából érdekes okokra térnék ki. Az egyik ok a mezőgazdasági kutatások elhanyagolása a 70-es évek végén túltermelés alakult ki az Európai Unióban, így kezdték elhanyagolni ezeket a kutatásokat. Egy másik ok a különböző technológiákkal szembeni akadályok, például a GMO-kkal szembeni ellenállás, és végezetül bizonyos csoportok nagyon sikeresen lobbiznak, és ezek a csoportok azt szeretnék, hogyha a mezőgazdaságban alacsony lenne a termelékenység. A szegény országokban csak akkor lehet bezárni az élelmiszer import területén megmutatkozó nagy szakadékot, hogyha a gazdag országok többet termelnek. Az Európai Unió számára is nagyon előnyös lenne, hogyha az EU nem lenne többé a világ legfőbb net, netto importőre az élelmiszerek eh, és a mezőgazdaság területén. Hogyha a meglévő kereskedelmi ö, eh, láncokat ö, eh, felszámoljuk, akkor változhat a helyzet. A mezőgazdasági termelésben mi, európaiak elsősorban a saját szükségleteinket tartjuk szem előtt, ennek szolgálatába áldítjuk az élelmiszeripari importot. 17 és 37 milliárd hektár közé esik az EU termőterület lábnyoma az importnak köszönhetően. Most kitérnék arra, hogy mindennek milyen hatásai vannak. Az egyik teljesen kézenfekvő, a mezőgazdasági kutatási politika megerősítésére lenne szükség azért, hogy a termelékenységet növeljük az EU-n belül, és a fejlődő országokban is. A kapnak részévé kell tenni a mezőgazdasági kutatásokat. A termelékenység növekedése nagyon nagy előnyökkel jár a társadalom egészére nézve, gazdaságilag is pozitív hatásokról számolhatnánk be, és rengeteg pozitív hatás jellemezné a fejlődő országokat is. Hogyha közpénzből finanszíroznánk a mezőgazdasági termelékenységet célzó kutatásokat. A következő dián azt fogom bemutatni, hogy a termelékenység növekedésének környezetre gyakorolt hatásai az Európai Unióban nagyon pozitívak lehetnek. A termény növekedés minden egyes százaléka mit jelentene az Európai Unió társadalma számára? Nos, egyrészt a társadalmi jólés, jólétet növelnék körülbelül fél milliárd euróval, ez a fogyasztók és a polgárok szempontjából vizsgálja az előnyöket. Ezen túlmenően az EU virtuális mezőgazdasági termőterület importját kb. 1,2 millió hektárral csökkentené, ezáltal, ezáltal közvetlenül fennmaradhatna 1,2 millió hektárnyi természetes élőhely, és jelentős mértékben csökkennének a széndiokszid kibocsátások is, átlagosan 220 millió tonna széndiokszidot takaríthatnánk meg, és ez azzal járna együtt ezen túl, hogy 600 ezer hektárnyi trópusi esőerdőt menthetnénk meg. Sokszor elhangzik az az érvelés, hogy igen, lehet, hogy ezek a számítások pontosak, de mi, hogyha mi az Európai Unióban több élelmet termelünk, akkor növelnünk kell a termelékenységet, a termények, terményt, nincsenek ugyanis termőterület tartalékaink, ez pedig azt jelenti, hogy a termelés intenzitását kell növelni. Erre én azt szoktam mondani, hogy a terület felhasználás intenzitásának növekedése önmagában se nem rossz, se nem jó, fenntartható módon kell mindent csinálni, úgy, mint minden egyéb területen is. Úgyhogy megvizsgáltuk ezt, az Európai Unióra vetítve, megnéztük különböző kultúrák esetében a termény növekedés hatását, és nagyjából ugyanaz a hatás a legtöbb kultúra esetében. De nézzük meg a búzát. A 2003-2013-as időszakban egy átlagos 0,86 os terménynövekedéssel számoltunk. Ez elvileg egy elérhető azáltal, hogy intenzívebben műveljük a termőterületeket, több terményvédő technológiát alkalmazunk, és így tovább, vagy pedig elérhetjük innováció révén is. Ezt pedig a TFP által jelöljük a TFP rövidítéssel ezen a dián. Hogyha megnézzük a az összefüggéseket, akkor a TFP növekedés meg haladja a termény növekedést. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a termény növekedés csökkenő intenzitású földhasználattal érhető el. Én pedig ebből azt a tanulságot vonnám le, hogy szabaduljunk meg a fenntartható intenzifikáció folyamatától, mert abból a feltételezésből indul ki, hogy a termény növeléshez a földhasználat intenzívebbé válására van szükség, és ez helytelennek bizonyult. Egyébként más országok, így az USA esetében is helytelennek bizonyult. A termelékenységi növekedés pozitív hatását tekintve tehát elmondhatjuk, hogy az öko és biotermelést inkább meg kellene adóztatni a helyet, hogy támogatnánk, mert ez a fajta gazdálkodás, a korszerű gazdálkodás kb. felét teszi ki. Hogyha az Európai Unióban teljesen átállnánk az a biológiai termelésre, ez azt jelenteni, hogy a termőterületeket 70 millió hektárral kellene bővíteni, ez pedig jelentős költségekkel járna a társadalmakra nézve, beleértve a fejlődő országokat is, veszteségeket szenvednénk el a biodiverzitásban, a természetes elő, élőhelyekben, és a fejlődő országok persze sokkal kitettebbek az éghajlatváltozás hatásainak is, ezt sem, ezt sem szabad elfelejteni. Úgy láttam, hogy mások is kaptak több mint tíz percet, nem tetszik önöknek, amit mondok, ezért azt akarják, hogy előbb fejezzem be. Egyébként az ír kolléga helyett is beszélek, hiszen hát nem tudott eljönni. Elnézést kérek, félbe kell, hogy szakítsam, arra szeretném kérni, hogy lassan fejezze be. A kollégát arra kérném, hogy hagyja az előadót beszélni, nem mindig olyasmit hallunk, ami tetszik, de hát mindenkinek legyen joga elmondani azt, amit elszer. Rossz az éghajlatvédelem szempontjából, rossz a környezet szempontjából is, rossz a szegények és éhezők szempontjából is a világban, ugyanis eh, a mezőgazdasági tám... Úgy gondolom, hogy a kap kapcsolatos döntéseket még inkább tudományos alapokra kellene fektetni, ahelyett, hogy a lobbista csoportok eh, befolyásának engednénk. Vissza kell állítani a kappal kapcsolatos döntéshozatal hitelességét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Muchas gracias por su intervención, eh, señor Vic. Nagyon köszönöm. Van Vitke úr. Késésben vagyunk, ez pedig azt jelenti, hogy tovább kell lépnünk a következő panelra, a konklúziókra, a hallottak alapján. Hogan biztos úr is itt van. Próxima reforma. Por tanto, para no dilatar el tiempo y que... Aki a következő kapról és a politikai fejleményekről fog beszélni, majd lehet, hogy csak rövid időre Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy meghívtak. Azt is, hogy tudjuk, hogy részei vagyunk egy globalizált világnak, és oda kell figyelnünk ezek kihívásaira. A kap egyik mitosza, hogy és nagyon régóta másképp gondolkodunk. Persze vannak piaci intézkedések, ez igaz, de. És nagyon régóta másképp gondolkodunk. Persze vannak piaci intézkedések, ez igaz, de feltételekkel. A globális árakhoz kell közelíteni a többletet, és az exténacionális jelleget, és nyilván vannak bizonyos országok számára rendkívül kedvező hozzáférési lehetőségek a piachoz, a legkevésbé fejlődő országokra gondolok itt. Illetve vannak gazdasági partneri kapcsolatok, megállapodások, kereskedelmi megállapodások, és több lehetőséget biztosítunk így az import számára. Azt gondolom, A Burkina Fázót képviselő egyik hozzászóló említette a következő gondolatot, amire vissza szeretnék térni, hogy teljesen ha még nincs partneri megállapodás Burkina Faso és az EU között, akkor arra ösztönözném önöket, hogy ezt kössék meg nem kényszeríti magát egyáltalán egyetlen egy szuverén kormányra sem. Másrészt az EU úgy döntött, ország Japán és Kanada együttvéve. Úgyhogy a ez ö, szem belül is elő a fejlődő országokban is, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézhessünk. A novemberi közleményünk tartalmazza azokat az elképzeléseket, hogy még mit illetve a kereskedelmi mérleg szempontjából. Egyértelmű, a jövő kapjának megfelelő feladatokat kell ellátnia, megáll, megtaláljuk a megoldást, hogy biztonságos utakon jöhessenek hozzánk a bevándorlók, akik jönnek. De te, illetve annak elősegítésére, hogy a fiatalok hazáikban maradjanak. Említettem már, hogy a piachoz való de ez nem véletlen. A vidéki területek rendkívül fontosak Afrikában, hogy az egyre növekvő munkaerőt munkával is elláthassák. Nagyon fontos ez az afrikai mezőgazdaságban is. Például minden afrikai érintettel. Megfelelő együttműködési modellekre van szükség, kereskedelmi kapcsolatokra, ahol is, ugyanakkor lehetőség is. Azt kell elérnünk, hogy a fiatalok ne, akar, ne azért vándoroljanak, nem jó az együttműködés az Afrikai Unióval ebben a témában. Méci főigazgatóval is tárgyaltunk erről, és egy megfelelő task force-t hoztunk létre az együttműködés érdekében Afrikáhetnek. 10-11 szakértő ennek a task force-nak keretén belül rendszeresen összeül, és egy jelentést készít évvégéig. Ezt az, az Afrikai Unióval való szoros együttműködés keretén belül tervezem. Úgyhogy örömmel jelentem be, hogy már nyitottak a lehetőségek. Foglalta, hogy mit próbálunk elérni a bizottsági eh, szolgálatokban, tehát a mezőgazdasági termelés támogatása eh, Afrikában, illetve ennek eh, sikerre vitele. A fenntartható fejlődésében kulcsfontosság Sokat hallottunk a policy space-ről, arról, hogy a piacot szabályozni kell, hogy kompenzációs intézkedéseket kell elfogadni. Hogan biztos világossá tette, hogy még a mezőgazdasági part, gazdasági partnerségi egyezményekkel is, ami nagy izgalmat okozott a mezőgazdasági területen is, Nagyon fontos a legkevésbé fejlett országok számára az, hogy és az AgriFood támogatása 2014 és 2020 között ez 9 milliárd euróra rugott. Ez egyetemen költségvetési támogatás, főleg a nyugat-afrikai kontinensen, ez az ágazati támogatás stimulálására jött létre, egy külső beruházás Magán ágazatnak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy dinamizálja ezt az ágazatot, amelyben nagyon alacsony volt a beruházás. Sok beruházásra kerül sor energiá területén, digitális területen, urbanizáció területén, de nem a mezőgazdaságban és az agrifood ágazatban. Ez még mindig nagy kockázatokat rejtő ágazat. Nagyon fontos lenne megfelelő jelzéseket adni, és a fiatal vállalkozókat támogatni, hogy a mezőgazdaság, akárcsivel is egy, együttműködünk, megnézzük azt, hogy melyek azok az ágazatok, és melyek azok az a gazdasági tevékenységek, amelyeknek kompetitív és komparatív előnye lehet helyi és regionális szinten, hogy ez a támogatás megszülessen. Vonzó-e? A keret feltételek támogatása elengedhetetlen. A mezőgazdasági eh, kutatás támogatása bottom-up megközelítésben prioritás. Meg kell néznünk eh, a földhasználatot, eh, földhasználatot is, utáni mm, dimenzió is nagyon fontos. Meg kell nézni az alternatív modelleket, az agrokológiát például, hogy lássuk, hogy hogyan lehet ezt felturbózni. Aztán az, az élelmezés, a